Okay, dear colleagues, good morning. Let's start today's meeting. Jó reggelt kívánok, kezdjük meg a mai munkát. Magyarul fogok beszélni. Pontunk a napirend elfogadása. A múlt szerdán e-mailben kiküldött tájékoztatás alapján Krasznodjevszki képviselő úr ET 2020-ről írt jelentését április 26-ára halasztottuk. Ha nincs ellenvetés, elfogadhatjuk a módosított napirendet. Van ellenvetés? Ha nincs, akkor a napirend elfogadva. Térjünk rá a második pontra. A március 14-15-i bizottsági ülés jegyzőkönyv tervezete az ülés dokumentumai között megtalálható. Van-e bármilyen megjegyzés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Javaslom, hogy a szokásos módon tekintsük elfogadottnak a jegyzőkönyvet, kivéve ha bármi megjegyzés felmerülne. Ha nincs, akkor elfogadottnak tekinthetjük harmadik napirendi pont az elnök közleményei. A tolmácsolás. A mai napon a tolmácsolás biztosított a következő nyelveken. Francia, német, olasz, angol, dán, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven. Emlékeztetem Önöket, hogy a mai ülés élőben követhető az Európai Parlament honlapján illetve 2016. március 14-i koordinátori ülés jegyzőkönyveiről szeretném bejelenteni, hogy az ülés határozatait, amely minden bizottsági tagnak kiküldésre került e-mailben március 16-án elfogadottnak tekintjük, mivel semmilyen ellenvetés nem merült fel a március 21-i határidőn belül. Eddig az elnöki közlemények, és a mai napon tehát csak egy véleményről szavazunk, mivel a Krasznodebszki jelentés ugye el lett halasztva egy héttel. Így térjünk rá erre a napirendi pontra. A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló véleménytervezetről, az illetékes bizottság az EMP, az előadó Szilvia Costa, aki sajnos ma nem tud velünk lenni, a véleménytervezet megvitatására two thousand and sixteen február seventeen én került sor a módostások benyújtásának határideje február twenty five e volt seventy nine módostót terjesztettek be és akkor ezennel rátérnénk a szavazásra. mindenkinek itt van a szavazókártyája? kezdhetjük? then uh, I switch uh, to English if it's better <laughs> for everyone. So the first one, compromise one, in favor. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 9-est. Open the vote. Majd nyitom. The vote is closed. Lezárom. Now the vote is closed. and it is rejected. Elutasítottuk. Amendment 10. Tízes módosítóval folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem elfogadtuk de ellenőrizzük elektronikusan. The vote is closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 16-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es 40-es módosító mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrzik elektronikusan a szavazást, megnyitom. The vote is closed. And it is adopted, sorry. Elnézést, tévedtem, elfogadtuk. 45-ös módosító, szobeli módosítóval kiegészítve, Ilhan Kiucsuktól érkezik, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk. Amendment uh, 48 in favor. Again. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Amendment uh, 57 in favor. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatvanhatos logrunk tovább mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért, tehát a 66-osról szavazunk. The vote is closed. And it is adopted. Amendment 67. In... Elfogadtuk 67-essel, folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ugrunk tovább a 10-es kompromisszumra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrzik elektronikusan. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 75 in favor. 75-ös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Amendment 77. In... 77-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A zárószavazáshoz érkeztünk, amely természetesen elektronikusan. Szavazást megnyitom. mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy egy hangban elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, aki sajnos nincs itt, de így a távolból is. Bráva Szilvia! Thank you very much, colleagues. Köszönöm kollégák az együttműködésüket. Yes. And the result is... Jegyzőkönyv kedvéért bemondom, 25-en mellette senki sem szavazott ellen, senki sem tartózkodott. Tehát tényleg óriási siker Szilvia kosta számára. Thank you very much. And now let's continue with the other. Folytassuk a többi napi rendi ponttal. silence, please. Folytassuk kollégák a következő napi rendi ponttal. Következik az EU 2013-15 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiájának értékeléséről szóló jelentéstervezet megvitatása, amelynek én vagyok az előadója. Emlékeztetem Önöket, hogy a bizottság és a tanács elfogadta az ifjúsági jelentést, és ez a saját kezdeményezésű jelentés a parlament válasza tekintettel arra hogy az ifjúságpolitika milyen fontos annak megértésében hogy a mai fiatalok milyen kihvásokkal néznek szembe két másik bizottság is hozzájárul a jelentéshez az empl bizottság már elkésztette a véleményét a cont bizottság pedig a pénzeszközök felhasználásáról készt véleményt. a kulturális és oktatási bizottság two thousand and fifteen december three án szervezett egy parlamenti bizottsági ülést amelynek egyik fő témája volt az ifjúságpolitika. A biztos és a luxemburgi miniszter is jelen volt ezen az ülésen, ahol beszéltek az ifjúsági jelentésről, illetve a szükséges politikai intézkedésekről. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a módosítók benyújtásának határideje 2016. április 25. hétfő 15 óra. A szavazás a Kultbizottságban 2016. május 30-án lesz és most előadói minőségemben szeretném bemutatni a jelentés főbb részleteit, főbb pontjait. Mint már az előbb elhangzott, a jelentő, jelentés, melynek felelőse vagyok, a 9 éves 2010 és 18 közötti EU ifjúsági stratégia harmadik, tehát 2013 és 15 közötti ciklusára vonatkozó eredményeit értékeli a fiatalok által képviselt humán és társadalmi tőke jelenti európa egyik legnagyobb erőforrását jövőjének zálogát. az európai uniónak és a tagországoknak ezért ki kell használniuk és fel kell használniuk azt a potenciált amit a nine millió európai fiatal jelenti kreativitásban soksznűségben képességekben és készségekben. a gazdasági válság érzékenyen érintette a fiatalokat tovább nőtt a szakadék a fiatalok egyes csoportjai között, egy részük pedig egyre inkább kiszorult a társadalom perifériájára, illetve a civil életből. Ez a helyzet, ezt a helyzetet tovább súlyosbítja azt, hogy néhányuk esetében fennáll a társadalmi passzivitás, a kirekesztődés, az elszigetelődés és az erőszakos radikalizálódás is ezért a tagállamok és a bizottság two thousand and thirteen és two thousand and fifteen között is folytatta együttműködését hogy előmozdtsa a fiatalok felemelését a foglalkoztathatóságát munkaerőpiaci integrációját társadalmi befogadását és aktv polgári részvételét. az eredmények fényében megoldásokat kell találnunk olyan fontos problémákra mint az ifjúsági munkanélküliség csökkentése az ifjúság életminőségének és jövőképének javítása, a társadalmi befogadás erősítése és az erőszakos radikalizálódás megerő, megelőzése. Tehát mindezen célok eléréséhez kell nagyon szoros ágazati együttműködésben megjelenniük és működniük a tagországoknak, a bizottságnak és az Európai Unió összes intézményének integrált, összevont szakpolitikákra van szükség, eh, amelyek egyesítik a, foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociálpolitika, az ifjúságpolitika, valamint a kultúra, a sport és az egészségügy területén. A 2018-as időszakban az ifjúságpolitikai együttműködési keretben arra kell törekednünk, hogy a fiatalok minél nagyobb és minél sokszínűbb csoportjait ösztönözzük a szerepvállalásra az együttműködési keret révén egyaránt segítenünk kell a fiatalokat abban, hogy munkahelyeket találjanak és részt vegyenek a társadalmi életben. Az ifjúsági munka, az önkéntes tevékenységek és a civil életben való részvétel terén folytatott szakpolitikai együttműködést az Erasmus Plus program által nyújtott uniós finanszírozás fogja kiegészíteni, de emellett nagyon fontos szerepe van az Európai Szociális Alapnak és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek is. Az elmúlt időszakot megvizsgálva azt kell mondanunk, hogy pozitív tendenciák mutatkoznak, de nem elegendőek, tehát további munkára van szükségünk. És elég nagy a különbség egyes tagországok között, tehát itt is célirányosan kellene odafigyelni egyes tagállamok adataira. A korai iskola elhagyók arányában összességében csökkenést tapasztalható, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is nőtt 2010 és 2014 között, ami azt jelenti, hogy az európai fiatalok 30 és 34 éves korcsoportja körében nőtt a felsőfokú végzettség aránya, míg a 20 és 24 év közötti korcsoportban nőtt a középiskolai érettségével rendelkezők aránya. Tehát pozitívak a mutatók, de mégsem elegendőek. Sok fiatal nem csak a helyi, hanem a globális közösségekben is építi kapcsolatrendszerét, a fiatalok gyakran a közösségi médián keresztül vesznek részt a politikai életben, és az idősebb nemzedéknél kisebb arányban mennek el mégis szavazni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a közösségi médiát kell jobban aktivizálnunk, jobban használnunk, hogy az aktivitásukat erősítsük. Ennek ellenére többen aktív tagjai a helyi közösségeknek. 2014-ben minden második fiatal tagja volt valamilyen szervezetnek, klubnak, közösségnek, és minden negyedik vállalt szerepet önkéntesként, tehát ez is pozitív tendenciának mondható, amit még inkább erősítenünk kell. Sok fiatal számára nehézséget okoz, hogy minőségi munkahelyet találjon magának, ez pedig komoly akadályt jelent a függetlenség megteremtése terén, illetve a családalapítás terén. Az elmúlt időszakban a legtöbb tagállamban csökkent az ifjúsági munkanélküliség, de továbbra is komoly aggodalmakat okoz ez a szám. 8,7 millió európai fiatal nem tud elhelyezkedni, tehát tartós munkanélküliséggel küzd, vagy csak részmunkákat tud vállalni. Ami még szintén egy aggasztó adat, hogy 13,7 millió fiatal van Európában, aki se nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesült, tehát NEET fiatalnak tekinthető. Illetve egy másik szintén aggasztó adat, hogy az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés közel 27 millió fiatalt fenyeget. Tehát a fiatalok körében magasabb a szegénységi ráta, mint az idősebb korú lakosság körében ami továbbra is azt mutatja, hogy az alkalmi munkavállalás, a részmunka és a tartós munkanélküliség leginkább ezt a réteget fenyegeti. Az inaktivitás, a szegénység és a társadalom perifériájára szorulás veszélye nem egyenlő mértékben érinti a fiatalokat. Ezt már többször megbeszéltük a kollégákkal, hogy azok, akik eleve hátrányos helyzetből indulnak, vagy kevesebb lehetőséggel indulnak az életben, nehezebben tudnak felzárkózni, tehát a szegény családba születők, a migráns hátterű vagy a nyelvi kulturális kisebbségekhez tartozó fiatalok, vagy akár az állami gondozásban felnőtt fiatalok, vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei nehezebben indulnak, így nagyobb segítségre szorulnak, mivel nagyobb a valószínűsége, hogy mit fiatallá válnak tehát nő a szakadék a fiatalok két csoportja között azok között akik öntudatosak céltudatosak megvan a jövőképük és nagyon sok tanulási utazási képzési lehetőséggel rendelkeznek és azok között akik teljesen az elszigetelődés és a marginalizáció fenyegetése alatt állnak. tehát mindezek fényében a jelentésem négy fő részre tagolódik az első az általános ajánlások a második a foglalkoztatás és az oktatás kérdése, a harmadik a pénzügyi források és eszközök szerepe, a negyedik a részvétel a döntéshozatalban. Tehát ezeket, ezt a négy kulcspontot részleteztem a jelentésben. Az elsőben, az általános ajánlásokban nagyon fontosnak tartom, hogy strukturált párbeszéd alakuljon ki a fiatalokkal, az ifjúsági szervezetekkel, fontos a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű szorosabb együttműködés az ifjúságpolitika területén, tehát össze kell vonni mindazokat a szinteket, mindazokat az ágazatokat, akik ebben szereplők. Fontos, hogy a regionális és helyi szervezeteket is bevonjuk az ifjúságpolitikába és annak alakításába illetve fontos a család és az egyházak szerepe az oktatásban és az ifjúság helyes útra terelésében. A második pontban a foglalkoztatás és az oktatás témakörei közül elsősorban azt emeltem ki, illetve ez tegnap a Kult Ample közös eszmecserén is elhangzott, hogy mennyire fontos a készségeknek a szerepe, a vállalkozói és egyéb készségeknek a szerepe, és itt ugye jobb koordinációra van szükség az oktatási és képzési tantervek és a változó munkaerőpiaci igények, szükség, igények és szükségletek között. Jobban össze kell hangolni az oktatási rendszereket a munka világával, annak érdekében, hogy a fiatalok munkaerőpiacra kerülve jobban fel legyenek vértezve azokkal a képességekkel, amelyek most szükségesek a munkaerőpiacon nagyon fontos az informális, a nem formális és az egész életen áttartó neve, tanulás, a megszerzett készségek elismerése, valamint a képesítések és a felsőfokú diplomák kölcsönös határokon átnyúló elismerése és elfogadása az európai munkaerőpiacon. Jelentésem szintén tartalmazza a tanulók mobilitásának fontosságát a meglévő EU-s programokon keresztül, mint például az Erasmus Plus program. A harmadik pontban az ifjúságpolitikára fordított EU-s pénzügyi forrásokat és lehetőségeket foglaltam össze, ahol megemlíthető az Erasmus az Ifjúsági Garancia Program, az Európai Ifjúsági Kezdeményezés, az Európai Szociális Alap, az Európai Kohéziós Alap, melyek mind hozzájárulhatnak az európai fiatalok helyzetének javításához, a már meglévő programokon és forrásokon keresztül, de újabb bevonásával is. És az utolsó rész a fiatalok aktív polgár és társadalmi szerepvállalásáról szól, arról, hogy a fiataloknak fontos, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, róluk csak velük együtt lehet dönteni. Itt fontos kiemelni továbbá a sport és a társas tevékenységek döntő jelentőségét, és azt, hogy támogatnunk kell a fiatalok önkéntes tevékenységekben betöltött szerepét, hiszen ez is a nem formális tanulás egyik formája. Nagyon röviden ezeket a témaköröket sikerült bele beletenni a jelentésbe, de ugye, mint tudjuk, a terjedelmi korlátok miatt sajnos nem fér bele minden fontos kérdés, így én magam is fogok további módosítókat benyújtani, amelyek kiegészítik ezt a jelentést, és kíváncsian várom ezen kívül ugye az EMP és a KONT bizottságnak a véleményét, illetve a az árnyék jelentéstevőknek és a kollégák módosítóit és hozzászólásait is. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor... Körülbelül 30 percünk maradt, ezért először az árnyék előadóknak adnám meg a szót, majd a többi képviselőnek. Kérem képviselőtársakat, hogy jelentkezzenek, aki hozzá szeretne szólni a témához, hogy össze tudjuk állítani a listát. Az árnyék előadóknak két-három percük áll rendelkezésre, még a többi képviselőnek egy-két perc. És akkor elsőként megadnám a szót. Благодаря, госпожо Подскор. С няколко думи Köszönöm szépen, rövid leszek. Teljes mértékben támogatom azt, amit elmondott. Teljes mértékben egyetértek önnel, a módosítóimban is ez tükröződik. Hadd kezdjem az Európai Fiatalok Fórumával. 57%-a a fiatalok szervezetének úgy gondolja, hogy nem veszik eléggé figyelembe a nézeteiket akkor, amikor a fiatalokra vonatkozó politikát kialakítják. Úgy gondolom, hogy a fiatalok szervezeteinek hangját meg kell hallani akkor, amikor ezeket a politikákat kialakítjuk, figyelemekkel veri tapasztalataikat, szakértelmüket. Az adatok, a jelentések azt mutatják, hogy a fiatalok különösképpen hátrányos helyzetben vannak, különösképpen tulajdonképpen az úgynevezett Next, Next Group net csoport. A legfontosabb terület ezért az az, hogy kifejlesszük a horizontális készségeket, a digitális képességeket, a vállalkozókedvet, illetve azt, hogy hajlandóak legyenek mobilisnak lenni arra kell ösztönözni a fiatalokat, hogy kapcsolatba kerüljenek más kultúrákkal, mert így jobban fel tudnak képzülni későbbi életükre. Mindemellett én úgy gondolom, hogy az önkéntes munkát is erősíteni kell. Hazámban, Bulgáriában aktívan részt vettem abban, hogy az önkéntes munkát elősegítsem. Figyelembe véve a menekült válságot, úgy vélem, hogy az önkéntes munkát lehet ösztönözni a regisztrációs centrumokban és határokon túl is. Itt be lehetne vonni a fiatalokat. Később ezt el lehetne ismerni, úgy, mint egyfajta informális tréninget 2018-ra már meg kell teremteni különben is a keretet az informális képzés szempontjából. Ilyenfajta informális képzéseket például el lehetne ismerni. Ez lehetőséget nyújthatna a bevándorlóknak is arra, hogy egyfajta képességet szerezzenek és munkát találjanak. Akinek már van munkája, az már nem menekült, tehát ezzel lehetőséget lehetne kínálni mind a bevándorlóknak, mint pedig a fiataloknak. Az árnyék jelentéstevők közül csak Mr. Csontis jelezte, hogy szeretne szólni. További árnyék előadó szeretne még hozzászólni? Akkor megadom a szót Mr. Csontisnak. Thank δεν άκουσα καλά. Νομίζω ότι δώσατε το λόγο σε μένα, αν έτσι έχουν τα πράγματα, για να μην χάνουμε χρόνο. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, szeretnék néhány szót szólni. Olvastam az Európai Bizottság jelentését a fiatalok stratégiájáról, elolvastam az ön jelentését is, köszönöm, hogy ezt megírta nekünk, viszont azon gondolkodom, hogyha az, amit a bizottság mond, és szerintem az önjelentés egyébként közelebb áll a valósághoz, mint az Európai Bizottság jelentése, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem adja vissza azt, hogy milyen helyzetben vannak igazából a fiatalok ma Európában. Ami a jelentésben áll, hogyha azt mondjuk, hogy a görögországi fiatalok. Görögország most ugye különleges helyzetben van, de mi a helyzet a párizsi fiatalokkal? Ők mit gondolnak erről a jelentésről? Ők azt mondják, hogy rossz ez a jelentés, nem helyes, mi ebben áll. Felelősségünk van azon politikáját, amit kifejlesztünk, hogyan tudunk szembenézni a jövő generáció problémáival, Mit fognak mondani? Azt mondják, hogy rossz helyre helyeztük a fókuszunkat. Vannak olyan területek, ahol nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, vannak olyan fiatalok, akik szegénységben élnek. Bizonytalan a munkahelyük is. Ők másokra ellenségként E tekintenek. Nincs ilyen szempontból kohézió a társadalomban. Ezt azért mondom, mert a jelenlegi politikák, amelyeket alkalmazunk, ezek neoliberális politikák, és ezek vezettek ezekre az eredményekre. Hogyha az oktatásnak meg kell felelnie a munkaerőpiac igényeinek, akkor ezzel nem tudunk aktív állampolgárokat nevelni és akkor megmaradnak az eddigi problémák is. Nem akarom ezt még tovább húzni, mert gyakran dilemát látok magam előtt, amikor ilyen jelentéseket olvasok. Igen, mindenképpen erőfeszítést kell tennünk az Európai Parlament részéről, megválasztott képviselők vagyunk, mi nekünk a problémákat kell képviselni, amelyek valóban jelentkeznek a társadalomban. Minden esetre ezzel a stratégiával nem hiszem, hogy nézhetünk igazából a fiatalok problémáival. Lesznek olyan fiatalok, akiknek nincs megfelelő képzése, nincsen ö, munka helye, nem ö, ö, tartoznak szociális felelősséggel mások iránt, e, egy, egyedül csak a dzsungel törvényeinek engedelmeskednek, de szerintem valami jobbra kell őket ösztönözni. Itt abba is hagyom, ezek voltak a rövid megjegyzéseim, és még egyszer szeretném elmondani azt, hogy mindenképpen nagyra tartom a megtett erőfeszítéseket. Úgy vélem, hogy a helyzet ennél azonban sokkal drámaibb. Mr. Jambacki. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Запознах се... asszony. jelentését nagyon nagy érdeklődéssel olvastam, és tényleg csak gratulálni tudok önnek, mert nagyon átfogó, egyetértek azon megközelítésével és a javaslatainak oroszlán részével. Valóban a legtöbb említett területre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Például Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok szervezeteinek a hangját meghalljuk, tehát velük együtt döntsünk róluk. A stratégia sikeréhez elengedhetetlen a, a fiatalok szervezeteinek bevonása. Struktúrált párbeszédre van szükség a fiatalok és a döntéshozók között. Jó, hogy erről beszélt. A készségek hiányáról, illetve a készség mismatchről tehát eh, mindenképpen beszélni kell. Az Európai Bizottság csomagjának eh, ezt tartalmaznia kell. Tudom, hogy helyi regionális szinten hoznak nagyon fontos döntéseket, azt hiszem, hogy a tagállamok és Európa szintjén is van tennivalónk. Nagyon fontos, hogy az európai finanszírozást hatékonyabban, célzottabban használjuk. Ehhez egyszerűsíteni kell az intézkedéseket. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket a frakció nem tud elfogadni. Például a tagállamok számára nagyobb finanszírozást kell biztosítani. Döntsék el a tagállamok azt, hogy hogyan tudják legjobban elkölteni ezeket a pénzeket. Azt tudjuk, hogy a fiatalok Európa szerte milyen nehéz helyzetben vannak, kiábrándultak. Éppen ezért az oktatásból a munkaerőpiacra való átkerüléseket segíteni, támogatni kell. Megpróbálok optimista módon, nem tudom, hogy elég optimista módon zárm el hozzájárulásomat, de amennyire lehet segítenünk kell az európai fiatalságot. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Señora Köszönöm, elnök asszony. Nos, a ön jelentésével csak egyetérteni tudok. Koherens, helyes, jó Nehéz belekötni, mondjuk ki bátran. Bocskor asszony jelentésébe. A korábbi jelentéseket részben mm, ismétli ugyan, de hát ez nem baj, sőt, az elmúlt években többször beszéltünk erről, de ez egy olyan párbeszéd, amit újra meg újra le kell folytatni, úgy tűnik, hiszen a probléma nem oldódik meg. Ugyanakkor mégis talán egy-két dologgal kiegészíteném az eddig elhangzottakat, hogyha nem bánják. Talán, mint hogyha elfelejteni látszanak sokan azt, hogy mi is történik a fiatalokkal. Pedig a fiatalok érzik leginkább a bőrükön a gazdasági válság hatásait, az állami költségvetés megszorításait, a, a, a, a különböző szociális és oktatási kiadások visszafogását, ők érzik legjobban. Nem lehet egész egyszerűen a gazdaság politikánk és strukturális reformok hatását egy generációra rátolni, pedig hát nagyjából ezt tapasztalhatjuk. Nagyon keserű és szomorú tapasztalatok ezek számukra. Azt tudjuk, hogy a tagállamok között óriási eltérések vannak gazdasági, társadalmi, családi berendezkedés szempontjából is, ezért nehéz egyen megoldásokat találni. Ugyanakkor vannak mégis olyan közös pontok, amelyek eh, mint egy végig, olyan szálak, amelyek végigfutnak eh, egész Európán. Alapvetően tehát meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi nehéz helyzetet mi okozta, és merre vezet a kiút. Ebben a dokumentumban ebben a jelentésben. Egy olyan területről beszélünk, amely alapvetően tagállami hatáskör, és az Európai Bizottságnak mesősorban koordinációs, támogató szerepe van csak. Itt az Európai Parlamentben ugyanakkor fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy nem tudunk ennél tovább menni. Nem tud-e az Európai Bizottság az élére állna ennek az egész folyamatnak. Nem tudja-e az Európai Bizottság esetleg nagyobb mértékben megváltoztatni az ifjúságpolitikát? Nyilván nem lehet kötelezni egy tagállamot sem, nem akarunk a, senkinek a e, tyúk szemére lépni, nem akarunk az tagállami hatáskörökből elvenni, de mégis azt hiszem, hogy az Európai Bizottság aktívan az élére állhat az ifjúságpolitika megváltoztatásának egy olyan közös e, keret felállításával, olyan benchmarkok megalapításával, amelyekkel összemérhetőek mégis valamennyire az egymástól nagyon eltérő tagállamok. Olyan hálózatokat teremthet, amely segítségével az egyik tagállam könnyebben tanulhat a többitől, hogy ott mit tesznek, jobban vagy rosszabbul. Tehát igenis az európai mechanizmusok, az európai jelzőszámok, standardok, szabványok, benchmarkok igenis rengeteget segíthetnek. Persze ez sosem könnyű ez sosem egyszerű, de mégis az Európai Bizottságnak ezt a nehéz munkát fel kell vállalnia. Azt hiszem, hogy a jelentésben Mocskor képviselőasszony utal erre, de talán ezt határozottabban vagy világosabban is meg tudnánk fogalmazni. Az Erasmus Plus, a struktúrás alapok és az egyéb európai alapok szorosabb koordinációjára van szükség, ugyanis ezen szinergiák nélkül a régi uh, hibába esünk megint, megpróbálunk pénzzel megoldani dolgokat, de hát sokszor ez ablakon kidobott pénz. Azt hiszem, hogy ez egy jó kép, ami leírja, hogy sokszor mi történik az európai forrásokkal. Tehát nem elég, hogy öntjük a pénzt egy programba, az a fontos, hogy ez valóban hatékony, hatásos legyen, megfelelő eredményeket hozza. Az európai ifjúsági kezdeményezésének jó példája, itt például befagyasztották a költségvetést, remélhetőleg a Költségvetési Bizottság elemzése alapján majd fel lehet szabadítani ezt a pénzt. Erről is beszélnie kellene ennek a jelentésnek, hogy egész egyszerűen eredményeket követelünk az Európai bizottság ott pedig arra kell kérni, hogy mérje az eredményeket. Merci, madame. Euh, Köszönöm, képviselő asszony. tout à Egyetértek azzal, amit Csuntis úr mondott. A különböző tagállamokban, ami folyik, ezzel is vannak gondok. Lengyelországot hallottuk tegnap, ahol például mások a szabályok, sokkal könnyebb például egy fiatalt alkalmazni, mint máshol. Nálunk Lengyelországban, elnézést Franciaországban sokkal bonyolultabb ez, a, a bürokratikusabb és sokkal többe is kerül. Köszönöm. Következő, Madame Ferhelyen. Ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte eingehen. Einmal Két pontra szeretnék kitérni. Először is a képzés, a szakképzés, illetve a munkaerőpiaci esélyek. Nagyon fontos az, hogy jobban kinyissuk az iskolákat is. Bizonyos országokban, bizonyos területeken nagyon nehéz eh, a vállalatokkal kapcsolatot teremteniük. Úgy gondolom, hogy itt is eh, erősebb eh, cserére van szükség, a jobb gyakorlatok cserére van szükség, hogy ez jobban működhessen. Ha csak a vállalkozók kedvről beszélünk, illetve a szakképzésről beszélünk, és úgy gondoljuk, hogy csak ezzel megoldjuk a problémákat, akkor naivak vagyunk. Úgy gondolom, hogy azokról is beszélnünk kell, akik nem fejezik be az iskolát, akiknek nincsen semmilyen fajta szakképzettségük. Számukra is modelleket kell fejlesztenünk, amelyekkel más módon szerezhetnek szakképzést. Úgy gondolom, hogy itt is tanulhatnánk egymástól, ki kell cserélni itt is a legjobb gyakorlatokat, amelyek léteznek az egyes tagállamokban. El kell azon is gondolkodni, hogy általában, hogyha egy az egyben át akarunk valamit ültetni egyik országból a másikba, az nem fog működni. Szerintem itt különbözőek az oktatási rendszerek, és meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet ezt jobban adaptálni a környezetet figyelembe véve megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy ilyenfajta projekteket lehetne nyomon követni. Szerintem ezen a területen is még sokat tehetnénk azért, hogy perspektívát nyújtsunk a fiatalok számára, akik semmilyen nagyobb képzettséggel, vagy egyáltalán semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek, de van esetleg tehetségük. Az informális képzés szerintem nagyon fontos lehet, nem lehet mindent a formális képzési rendszeren keresztül elvégezni. Szerintem az alapvető képzettségeket, készségeket, tulajdonságokat, amelyekre szükség van a munkaerőpiacon, azt meg lehet tanítani a fiatalok számára más módon is, és ezért itt is alternatívákat kell keresnünk és itt segítenünk kell a tagállamok számára abban, hogy ezt megtalálják. Tuli volt következik. Bardzo dziękuję. Ja cieszę się ogromnie, że zabieram głos po mojej przedmówczyni. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy most kaphatok szót, mert szeretnék reagálni arra, amit az előttem szóló mondott. Gondoljuk is végig egy pillanatra, mire is van szüksége a fiataloknak. Először is jó minőségű oktatásra, olyan fajta oktatásra és képzésre, amelynek a segítségével nem csak a munkaerőpiacon lehetnek aktívak, hanem az életüket is kiteljesíthetik. Másodszorban a munkaerőpiacon világos mechanizmusokra lenne szükségünk, amelyek támogatják az alkalmazhatóságot, a fiatalok foglalkoztatását. Amikor a képzésről, az oktatásról beszélünk, itt van formális célkitűzésünk a stratégián belül, ugye az EU 2020-as stratégián belül. Egyfelől szeretnénk csökkenteni az iskolát korán elhagyók számát, illetve szeretnénk elérni, hogy mindenkinek, tehát a fiatalok 90%-ának legyen egyetemi diplomája, felsőoktatási végzettsége de egyelőre nem, a ez a célkitűzéshez nem tud igazodni a valóság. Nagyon sok fiatal van, aki egész egyszerűen abban a helyzetben találja magát, hogy nagyon frusztrált, mert nem tudja kihasználni az oktatási rendszerből szerzett eredményeket a munkaerőpiacon. Tehát a szakképzést mindenképpen támogatnunk kellene, sokkal jobban, mint bármikor a szakképzés valósuljon meg különböző szinteken, ugyanis itt lehetne rengeteg munkaerőpiaci ajánlatot kihasználni. Az oktatási tanmeneteket is a valósághoz kellene igazítani, a cégekkel, vállalkozásokkal tárgyalni, megvizsgálni a munkaerőpiac helyzetét és perspektíváit, és ehhez igazítani a tanítást. A csapatmunkát nagyon sok helyen nem tanítják, pedig erre nagyon nagy szükség van a munkaerőpiacon, a munkahelyeken. A vállalkozói szellem szintén rendkívül nagyon fontos, de a vállalkozói szellem önmagában nem lesz elegendő csapatmunka nélkül. Ha a munkaerőpiacról beszélünk, akkor a vállalkozókat ösztönözni, bátorítani kell, hogy igenis alkalmazzanak fiatalokat. Talán adókedvezményt lehetne felajánlani egy vagy két évig, hogyha valaki fiatalokat hajlandó alkalmazni. Vagy a munkaerő költségeinek a társfinanszírozását, és így tovább. Rengeteg jó gyakorlat van a tagállamokban, és ezeket a jó gyakorlatokat ki kellene cserélni. Nagyon sok jó eleme van a jelentésének, és én ennek örülök, viszont hiányolom azt, hogy nem utaltunk arra a tényre, hogy az ilyen kezdeményezéseket, mint az EURES például, támogatnunk kellene. Itt rengeteg ajánlat szerepel, mindenféle tanulmány, szakképzés, gyakornoki munka, információ a munkaerőpiacokról, hogyan tudja egy fiatal önmagát képezni, hol tud állást keresni, és így tovább. Tehát például ez az adatbázis nagyon hasznos. És még valami, ami a fiatalok életében igen nagy jelentőséggel bír, ez a lakhatás kérdése, tehát hogy ők hogyan férnek hozzá a lakhatáshoz, erről se feledkezzünk meg. Hogyha egy fiatal munkát talál magának, dolgozni szeretne, akkor szüksége van lakhatásra is, hogy függetlenül önállóan lakhasson. Ez egy alapvető igénye minden embernek. Én ezt is hiányoltam, de köszönöm szépen a munkáját. És most akkor Julie volt, adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon-nagyon örülök ennek a jelentésnek, és egyetértek azzal, hogy rendszer szintű együttműködésre van szükség a tagállami és az EU szintek között. A tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy a fiatalsággal kapcsolatban a politikákat hogyan hajtják végre. És ha megnézzük, hogy a fiatalok hangját mennyire hallgatják meg, ebben is különbségeket látunk. Nekem csalódást okozott például a karácsony előtti parlamentközi találkozó, ugyanis az a saját hazán parlamentjének a képviselője nem jött el, hogy felszólaljon. Pedig felmérést is láttunk egy-két tagállamból, és a felmérés eredményéből kiderült, hogy a saját hazám, saját kormányom igen komoly hiányosságokkal küzd. Soha nem említették a fiatalságot, állandóan csak a célkitűzéseket, a tanmenetet, és így tovább. Nagyon-nagyon szűken tekintették az oktatás és képzés területét. Ha valaki itt az Európai Parlamentben dolgozik, akkor rájön előbb-utóbb arra, hogy kiváló jó gyakorlat példák vannak az EU tagállamokban, és hogy rengeteget tanulhatunk egymástól. Tehát nem örülök annak, hogy az én kormányom ennyire szűklátó körül. A bizonytalan munkahelyekről szeretnék beszélni. A fiatalokat gyakran kihasználják a nem túl tisztességes munkaadók. És természetesen a válság nyomán a megszorító intézkedések azt jelentették, hogy nagyon sokan ilyen szerződéseket kínáltak a fiataloknak, zéró órás szerződéseket, korlátozott idejűeket, nem határozatlan időre szóló munkavégzést, hanem ennyire bizonytalan állásokat, és a fiatalok így nem tudnak stabilan elhelyezkedni, pedig szeretnének lakhatást maguknak, szeretnének egy tisztességes otthont, szeretnének családot alapítani és tisztességes életet élni a jövőben, de az ilyen munkahelyekkel nagyon nehéz elindulni. Nagyon nehéz tervezni, hogyha ne azt sem tudják, hogy egyáltalán a végén fognak-e fizetést kapni, vagy sem. Egyetértek azzal is, hogy az önkéntes tevékenység nagyon fontos. Vannak olyan szervezetek, olyan országok, ahol valóban felhasználják az önkénteseket, és kihasználják a fiatalokat az önkéntes munkának inkább valami fajta áthidaló lehetőségnek kellene lenni a fizetett munka világába. Nem lehet kihasználni a fiatalokat, nem lehet az olyan szolgáltatások helyett önkénteseket használni, amelyeknek közszolgáltatásoknak kellene lenni, és az államnak kellene nyújtani ezeket a szolgáltatásoknak, hanem az önkéntes munka az valami olyasmi legyen, amely a fizetett munka világába átvezeti a fiatalokat. Engem egyébként az is érdekel, hogy a fiatalok hogy tekintenek önmagukra elhiszik-e, hogy az intézményekben őket képviseli valaki. Ha úgy gondolják, hogy őket senki sem képviseli az európai intézményekben, akkor e, elvesztik a hitüket, ezért kerülnek ki az utcára Párizsban, ezért tüntetnek Londonban, szombaton a megszigorító intézkedések ellen például, azért, mert úgy látják, hogy őket nem képviseli senki. És különösképpen azokra a fiatalokra gondolok, akik elkülönültnek tartják magukat, a leszbikusok, a melegek, és így tovább, ők úgy látják, hogy ők aztán, őket aztán abszolút nem képviseli senki, de a migránsokra, a menekültekre is igaz, a fogyatékkal élőkre is igaz ugyanez. Ők úgy érzik, hogy őket senki nem tiszteli, senki nem képviseli, az érdekeikért nem küzd senki. Tehát szerintem sokkal inkább fel kellene vennünk a kapcsolatot a fiatalokkal, megérteni, hogy ők mit szeretnének, és tényleg behozni őket ide az intézményekbe, hogy az ő hangjukat is képviselje valaki. Én nem mondom azt, Andrea, hogy a jelentés nem tökéletes. Én szerintem nagyon-nagyon jó munkát végzett, én csak ezzel egészíteném ki, hogy erősebben legyünk bátrak, és erősebben hallassuk a hangunkat, hogy a fiataloknak reményt tudjunk adni. Děkuji. Já bych chtěla paní kolegyni poděkovat. Já myslím, že ta zpráva... Köszönöm kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóasszonynak. Poskor képviselőasszony, mert a legfontosabb elemek nem hiányoznak a jelentésből. Például az a struktúrák párbeszéd, amelyeket a fiatalokkal és azok szervezeteivel folytatunk. Család, oktatás, képzés, a munka, az önkéntes munka mind-mind hangsúlyosan megjelennek. Ez valóban mind fontos a fiatalok számára. Ugyanakkor úgy érzem, hogy egy valami mégis hiányzik, egy kifejezés. Ez pedig az investment. Be kell fektetnünk, pénzeket kell fektetnünk az um, európai fiatalok munkához jutásában, hiszen ez tulajdonképpen Európa jövőjébe fektetett pénz. Pont ezért a fiatalok és a gyermekek szervezetei, gyermekjogi szervezetek alapvetően önkéntes alapon működnek, számukra nagyon nehéz, bonyolult finanszírozási eszközöket lehívni. Ezért ebben a jelentésben azt is kellene kérnünk, hogy a finanszírozási programokat egyszerűsítsük. Thank you. Yes, I would like to... Trüppel asszony, igen, köszönöm. A tegnapi foglalkoztatásügyi és kulturálisügyi bizottság által tartott közös meghallgatáson is felmerült a nem formális oktatás kérdése. Már szólt az egyik kollégina erről, nagyon fontos az iskolából kimaradókkal foglalkozni. Tudjuk, hogy Európa szerte ez egyre égető probléma. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy például a zene és a tánc terén a különböző ilyen projektek nagyon sokat segíthetnek az ilyen iskolából kimaradók felkarolásában. Ezek a projektek már sok helyen jól működnek, ezeket ezért egymással meg kell osztani. Ezek szerepe, ezeknek szerepelnie kell, ezeknek a stratégiában is, hiszen ez a nem formális oktatás egyik kiváló formája. Thank you. Köszönöm szépen ha jól tudom, a bizottság részéről jelen van Harald Hartung. Szeretné a bizottság a szót? Yes. Tessék. Thank you, Chair. Well, let me start. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentéstervezetet, mivel ez támogatja és kiegészíti azt a megközelítést, amelyet mi is választottunk a fiatalok stratégiájában. Hadd emeljek ki három módszert, amelyet a jövőben figyelembe kell vennünk. A jelentés is kiemeli joggal azt, hogy nagyon fontos a szoros együttműködés a helyi, regionális és nemzeti és európai szintek között. Csak hogyha együttműködünk ezeken a területeken, akkor tudunk valóban változást elérni. A második elem ez egy szektorokon átnyúló megközelítés. A fiatalokra vonatkozó politika, bár ez mindenképpen fontos, ez nem tudja megoldani az összes problémát. Együtt kell működnünk a foglalkoztatással, az oktatással és más szektorokkal is. A harmadik megközelítés pedig az az, hogy több teret adjunk a fiatalok számára, már ami a részvételüket illeti. Elnök asszony, ez a három, van még három pont, amit szeretnék kiemelni. Ez az első a foglalkoztatás és az oktatás közötti kapcsolat, a másik az az, hogy hogyan lehet szembenézni az igényekkel, a harmadik pedig a e, részvétel. Ami az oktatás, illetve a foglalkoztatás kapcsolatát illeti, azt láthatjuk, hogy szélesebb körülön kell venni az oktatást, vagyis a fiatalok számára sikert kell kínálni a társadalmi foglalkoztatási és magánszférában is. Figyelembe véve azt, hogy milyen magas a munkanélküliség, mindenképpen koncentrálnunk kell a foglalkoztathatóságra. Ezért üdvözöljük az ön megközelítését a jelentésében, amennyiben hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a duális oktatás, illetve a szakképzés. Ezen kívül a vállalkozói megközelítés széles értelemben véve vagyis az, hogy valakinek képesnek kell lennie a saját életét irányítania, és a legfontosabb ebből a szempontból az az, hogy el lehessen ismertetni a fiatalok szakképzettségét, amelyet nem a for, amelyeket nem a formális úton szereztek meg. A harmadik pont, mi lesz azokkal, akiknek nincsen se szakképzettségük, se iskolai végzettségük. Ez nagy kihívás, ugyanis nem igazán csökken az ilyen fiatalok száma, ezért mindenképpen szorosan együtt kell működnünk minden szektorral, és hadd hangsúlyozzam azt is, amit már a képviselők is elmondtak, vagyis azt, hogy mennyire fontos a formális és az informális oktatás közötti együttműködés. Ezek kéz a kézben járnak, és itt még nagyon sok mindent kell tennünk az is nagyon fontos, hogy jobban koncentráljunk a jobb finanszírozásra, csak az Erasmus Plus-on keresztül, hanem az Európai Szociális Alapon, Strukturális Alapon, illetve a fiatalok kezdeményezésén keresztül. Utolsó pontom a részvétel. Azt láthatjuk a felszínen, hogy az fiatalokat nem érdeklik már a demokratikus folyamatok, de hogyha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok igenis elkötelezettek politikai szempontból, de másképp állnak ehhez, viszont ez nem kompatibilis azzal, amit mi most végzünk. Az Európai Bizottságban három lépést kívánunk megtenni azért, hogy megerősítsük a hagyományos strukturális párbeszédet, egy újfajta narratívát dolgozunk ki a fiatalokkal, és harmadsorban van a biztosunknak egy projektje, amelyel megpróbáljuk elérni a fiatalokat az új szociális médián keresztül. Utolsó pontom, elnök asszony, a menekült válság. Ez megmutatta azt, hogy az önkéntességben milyen erők rejlenek a fiatalok szempontjából is, és szerintem ezt a pontot is erősítenünk kell az új stratégiában, amelynek, amelyet most kezdünk meg, és az ön jelentése rendkívül fontos lesz ebből a szempontból. Köszönöm, elnök asszony! nagyon rövid. Ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα παρακαλούσα μια ερώτηση στον... Elnök asszony, egy kérdést szeretnék feltenni, egy kérdést szeretnék feltenni a bizottság képviselőjének, mert nem értettem meg valamit. A bizottság képviselője, ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy a fiatalok politikai magatartása egy kicsit különleges, kicsit furcsa, és ezt szeretném pontosítani. Nem értem pontosan, hogy mire utalt, és ezt nagyon fontos lenne tisztázni. Te, tehát Csontis úr a bizottság képviselőjének tett fel egy kérdést. Tudna válaszolni nekünk? maybe he can repeat his question. Kérjük ismételje meg a kérdést, mert hiba volt a fordítással. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor még egyszer mondom, ugye tudom, hogy nem szoktunk így kérdéseket föltenni így keresztbe a termen, de azért én szerettem volna arra rákérdezni a fiatalok politikai és társadalmi magatartására vonatkozóan, amit elmondott a bizottság. Azt mondták, hogy egy kicsit furcsa a fiatalok magatartása, vagy szokatlan, vagy különleges. Én ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan is értett, hogy pontosítsa egy picit a kolléga. Thank you, Chair. And Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, az elején nem értettem pontosan a kérdést, köszönöm szépen, hogy ezt föltette még egyszer. És akkor válaszolok is. Amit mi látunk, a fiatalok részvétele a politikai életben csökken. Elég, hogyha megnézzük a választásokat. Mindegy, hogy ezek helyi választások, vagy országos választások, vagy európai választások. A fiatalok részvétele, tehát a fiatalok részvétele ezeken a választásokon egyre kisebb arányban van meg. Közben pedig adhok módon szerveződnek bizonyos politikai problémák kapcsán, a szociális médiákon keresztül összeszerveződnek, kifejezik a véleményüket, adhok módon kifejezik a véleményüket, és párbeszédet kezdenek a politikusokkal, és nyomást gyakorolnak a politikusokra, hogy lépjenek, hogy cselekedjenek. Ez ahhoz képest, amit eddig látunk, változás, tehát hogy rövid távon mozgósítják magukat a fiatalok egy adott témával kapcsolatban, utána egy másik témára megint reagálnak, de például a választásokon nem vesznek részt. Tehát ez azt jelenti, hogy a fiatalok magatartása megváltozott, és a politikánkat úgy kell alakítani, hogy ehhez igazodjunk, hogy a fiataloknak nagyobb lehetősége legyen arra, hogy a hangjukat hallathassák. Erre gondoltam én, elnök asszony, köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, elnézést. Nagyon köszönöm minden képviselőnek, minden árnyékjelentéstevőnek az értékes hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy ha a módosítókon keresztül még belevisszük ezeket a szempontokat, akkor valóban egy nagyon fontos és értékes jelentést tudunk majd letenni az asztalra. Valóban lehet, hogy nem lett annyira hangsúlyozva, illetve főleg terjedelmi korlátok miatt nem lett annyira mélyen belevonva az a szempont, hogy mennyire fontos, hogy a tagországok maguktól, vagy egymástól tanuljanak, vegyék át azokat a jó tapasztalatokat, azokat a jó bevált módszereket, amelyek elősegítik az ifjúságpolitikát, amelyek elősegítik a családpolitikát, és valóban úgy gondolom, hogy bele kell vinnünk azokat a javaslatokat, hogy hogy tudnák a tagországok és az Európai Unió és az Európai Bizottság még inkább segíteni a fiatalokat, akár akár járulékkedvezmények biztosításával olyan vállalatoknak, akik fiatalokat alkalmaznak elsősorban, akár családtámogatások, akár olyan lakhatási támogatások biztosításával, illetve kedvezmények biztosításával, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy nem csak a jól képzett, magasan képzett és felsőfokú diplomával rendelkezők tudjanak családot alapítani és elindulni az életben, hanem akár azok is, akiknek alacsonyabb a kép, képzettsége, vagy korán elhagyták az iskolát, és hátrányosabb helyzetből indulva eleve nehezebben tudják megalapozni a jövőjüket. Szintén nagyon fontosnak tartom, amit majdnem mindenki elmondott, hogy a az oktatás megközelítésében egy szemléletváltáshoz érkeztünk el, eddig nagyjából az volt a, a domináns szempont, hogy mindenki rendelkezzen felsőfokú végzettséggel, diplomával, de látjuk azt, hogy sokszor egy bölcsész diplomával nem tudunk mit kezdeni, nem tudunk hol és hol elhelyezkedni, nem tudunk egy olyan munkahelyet találni, amelyből családunkat meg el tudjuk tartani. Nem biztos, hogy ezernyi professzorra és diplomásra van szükség, hanem valóban olyan szakmákra, olyan szakképzésre van szükségünk, amely hozzájárulhat e, a tagországok fejlődéséhez, GDP növekedéséhez, és ezáltal mindenki egyénileg is fejlődhet és előrébb juthat. Köszönöm a bizottságnak is a, a támogatást és a véleményt, és remélem, hogy valóban a módosítók megtárgyalása során olyan kompromisszumokhoz tudunk jutni, amelyek mindenki számára megfelelőek lesznek, és a jelentés ettől csak jobb lesz. Köszönöm szépen. És akkor térjünk rá ülésünk következő napirendi pontjához. Most a KKV um, 25th of April, 3 o'clock. Tehát a következő napirendi pontunk a KKV-k finanszírozásához való hozzájutása és a tőkepiaci unióban a KKV finanszírozás sokféleségének növeléséről szóló véleménytervezet megvitatása, amelynek az illetékese az ECON bizottság. Előadónk Luigi Morgano. A kis és középvállalkozások lényeges részét képezik az EU gazdaságának és a KKV-k finanszírozásához való hozzájárulás régóta téma a politikai napirenden. A KKV-k jelentősen eltérnek az Európai Unióban, különböző tagállamoknak különböző típusú kis és középvállalkozásaik vannak, amelyek üzleti modell, méret, fejlődési szakasz, pénzügyi szerkezet és jogi forma alapján eltérnek. Ezen túlmenően a KKV-k a kreatív ágazatban sajátos kihívásokkal néznek szemben, és ezt vizsgálja meg Morgánó képviselő úr véleménytervezete közelebbről. Mielőtt átadom a szót az előadónak, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a módosítók benyújtási határideje 2016. április 26. KED 16 óra. A szavazás a Kult Bizottságban 2016. május 30-án lesz, és akkor megadom a szót Morgánó képviselő úrnak. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért vagyok itt, hogy ezt a véleményt bemutassam a kollégáknak. A kollégáknak nagyon világos ugye a célunk. Szeretnénk a finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani a kis és középvállalkozásoknak, hogy könnyebb legyen a tőkepiaci unióban az ő működésük. Ezért szerintem érdemes jelezni azt, hogy miről is van szó, itt egy picit előrevetítjük a dolgokat, konkrét problémákra összpontosítunk, amelyekkel majd foglalkozunk később. Lesz az ITRÉ-vel egy közös saját kezdeményezésű jelentésünk, ahol a kulturális ágazatban működő KKV-k számára kérünk majd egy koherens politikát. Ezt azért jelzem, így előrevetítem, hogy ne aggódjanak a képviselők, mert ennek a véleménynek ugye elég korlátos a mérete, de később még lesz lehetőségünk a másikba majd beemelni további szempontokat. Ettől függetlenül a mostani anyag nagyon fontos, mert tulajdonképpen látjuk azt, ami eddig is jellemző volt, hogy nem igazán figyelnek oda ezekre a KKV-kra ebben az ágazatban. Tulajdonképpen a normával ellentétben az ECON jelentéséhez képest, ugye az ECON a kompetens szakbizottság, ahogy elnök asszony is emlékeztetett rá, az ECON jelentésében a kreatív ágazatban működő KKV-k tulajdonképpen még csak nem is szerepelnek, meg sem említik őket az ECON bizottság jelentésében. Tehát eléggé leszűkült ez a kör. Szerintem a politikai célkitűzést azt osztjuk a kollégákkal, az kellene, hogy legyen a célunk, hogy értessük meg az ECON szakbizottságban dolgozó kollégákkal, hogy itt két fontos dolog van, legalább kettő. Az egyik az, hogy a KKV-knak nagyon fontos szerepe van, és ugye a mikrovállalkozásokra is felhívjuk a figyelmet a kulturális és kreatív ágazatban. Alapvető szerepük van ezeknek a vállalkozásoknak. Nem csak a befektetés, a növekedés, gazdasági növekedés, az innováció és a foglalkoztatás miatt, hanem amiatt is, mert megőrzik a kulturális sokszínűséget, és terjesztik a kulturális és nyelvi sokszínűséget Európában. Tehát ez nagyon fontos szerep. A második dolog, ami fontos, és amit meg kell érteni, értetni az Ekon szakbizottságban dolgozó kollégákkal, az az, hogy milyen struktúrája van ezeknek a vállalkozásoknak. És mondom, nagyon kevés anyagi eszközük van, függnek a ezektől az immateriális javaktól, nincs elég garancia az ő számukra, nem férnek hozzá hagyományos lehetőségekhez, például a bankon keresztüli finanszírozáshoz, hitelhez és így tovább, nem olyanok, mint egy nagy vállalkozás. A szöveget már mindenki megkapta, a szöveget szárazon fogalmazták meg az Ekon szakbizottságban, ez tipikus egyébként az Ekon szakbizottságra nézve, nagyon száraz, tény, tényszerű, lényegre törő szöveg. A kulturális szakbizottság megpróbálja tehát ezt majd egy kicsit befolyásolni. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, Falkad asszonynak, aki nagyon komoly támogatást nyújtott nekem. Hogyha most megengedi elnök asszony, akkor egy-két dolgot kiemelnék a szövegből. Szerettem volna elmondani, hogy a szövegben szerettük volna kiemelni, hogy ennek az ágazatnak milyen jelentősége van az európai piacon, és az Eurostat számadatait idézem. 2014-ben azok a dolgozók, akik itt eh, ebben az ágazatban dolgoztak, a kulturális ágazatban az uniós munkaerő 2,9%-át tették ki. Ez eh, hány embert jelent? Körülbelül 6,3 millió főt. Tehát ezt fontos elmondani, és tulajdonképpen ez annyi, mint a banki és biztosítási szektor. Tehát fontos ezt az összehasonlítást megtenni, eh, mert ilyen magasak ezek a számok. És szerintem emiatt is érdemes elgondolkozni azon, hogy akkor mekkora figyelmet is érdemelne a kulturális és kreatív ágazat, ha ugyanannyi dolgozót foglalkoztat, mint a bank és biztosító szektor. Tehát valóban befolyásoljuk a felelős bizottságot, hogy módosítsa, egy kicsit igazítsa a jelentését. És az még nem elegendő, amit ugye én itt említettem, tehát nagyon sok munkahely van ebben az ágazatban, de ezek a munkahelyek hozzáadott értéket is teremtenek a társadalom számára. Kiemelem ugye, hogy gyakran különleges történelmi, kulturális ismeretek és kompetenciák szükségesek az ilyen munkahelyek betöltéséhez, nagyon kötődnek ezek a régiókhoz, és a különlegességeket megőrzik, amelyeket nem lehet delokalizálni, áthelyezni máshova. Tehát ezek a munkahelyek a helyükön maradnak, ha fogalmazhatok így. Szükséges tehát az, hogy javítsuk a hitelhez való hozzáférést a KKV-k és a mikrovállalkozások esetében, beépítettük ide a mikrovállalkozásokat is. Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét ezeknek a vállalkozásoknak a sajátosságaira azért, mert ők nincsenek felkészülve arra, hogy a modern pénzügyi világban fel tudják használni a hitel lehetőségeket. Tehát általában a hagyományos finanszírozási formákat nem tudják kihasználni, ezt már elmondtuk. A gyártásra például ugye könnyebben felvesz egy nagyvállalat hitelt, de a bankok nem ismerik eléggé, és pénzintézetek nem ismerik eléggé a KKV-k és a mikrovállalkozásoknak a sajátosságait, és ezért nem is annyira tudnak hiteleket nyújtani nekik. Tehát teszünk egy olyan javaslatot, voltak már itt tanulmányok, az OECD tanulmányai, amelyek felmérték a KKV-k helyzetét. Tehát azt javasolják, hogy a szellemi tulajdonjogokat például elfogadhatnák garanciaként, és azt javasoljuk a bank és pénzügyi szektornak, hogy fejlesztenek ki új termékeket, innovatív finanszírozási lehetőségeket, mikrohitelt, vagy kockázati tőkét vonjanak be, rengeteg fajta megoldás lehetséges, tehát hogy dolgoznanak ki új módozatokat, amelyeknek a segítségével támogathatják ezeket a vállalkozásokat. És akkor még valami, örülünk annak, hogy a garancia mechanizmus beindul a Kreatív Európa program keretén belül, mert ez a garancia eszköz nagyon fontos, és segíti a hitelfinanszírozáshoz való hozzáférést, mert ez egy komoly finanszírozási hiány. A bizottság már elvégezte ennek az előzetes értékelését, és azt mondták, hogy körülbelül több lesz ez, mint évi 1 milliárd euró. Hát ugye nyilvánvalóan nem tudtuk ezt a pontot itt most hosszabban tárgyalni, mert ennyire e, szűkös a hely, korlátozott a szöveg, de mondom még egyszer a kollégáknak, hogy ezt az érvelésünket még ki lehet egészíteni, mondjuk módosítót lehetne benyújtani, és a módosítóban elmondhatnánk, hogy lehetne növelni ezt az összeget, amit itt említettem, és pontosíthatnánk azt is, hogy hogy itt van valóban egy komoly finanszírozási hiány, amelyel foglalkozni kell, és foglalkozni kell például az elvesztett befektetésekkel, mert vannak olyan vállalkozások is, akiknek jó a kockázati profilja, hitelt kapnak, de aztán nem használják ki, és közben más vállalkozások, akik igenis kaphatnának nem tudnak hitelért pályázni, mert nem tudnak garanciaként semmit felajánlani. Ennyi tehát a szöveg, az árnyékelőadók és a kollégák véleményét kíváncsian várom. Tudom, hogy itt nagyon érdeklődő szakemberek ülnek a szakbizottság soraiban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két árnyékelőadó kért eddig szót. Megadom Mr. Dzsambackinak elsőként. Mr. Dzsambacki? The floor is yours. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Този път ще позволя... Köszönöm. Elnök asszony, kollégák! Én is szeretnék gratulálni, illetve szeretnék gratulálni az előadónak, ez a véleménytervezet eh, nagyon jó olvasmány volt, főként azért, mert a szakbizottságunk eh, hatáskörén belül sikerült maradni, csak a kulturális és kreatív ágazatra terjed ki. Örülök annak, hogy véleményezzük ezt a témát, az ebben a témában készülő Econ jelentést, mert csak azért is, mert a kulturális kreatív ágazat egyre fontosabbá válik a gazdaságban, Fontos ezt segíteni, hogy eh, megőrizzük a munkahelyeket, sőt, újakat is teremtsünk. A jogi szakbizottságban dolgozom, a szellemi tulajdonjogokkal, a szerzőjogokkal és a kreatív ágazattal kapcsolatban se szeri, se száma a különböző jelentéseknek. Úgy érzem, hogy ezt a védelmet megérdemlik, meg a, például a művészek, zenészek igenis megérdemlik a megfelelő azt, hogy megfelelő jutatásokban, megfelelő jövedelemben részesüljenek a munkájukért, már csak azért is, mert ezek nagyon gyakran kis cégek, egyéni vállalkozók formájában működnek, nem nagy, óriás vállalkozásokra van szó, itt ezért védeni kell őket, igazi KKV-kről beszélünk. Itt van például a KKV-k részvétele a Horizon 2020-as eh, programban. Ez elsősorban az innovációra koncentrál, mégis a COSME eszközt sem eh, szabad itt figyelmen kívül hagyni, amely a versenyképességet segítheti. Ebben a be, eh, ebben a fej, bekezdésben talán érdemes lenne megemlíteni a kulturális és kreatív ágazatot. Remélem, hogy a módosítani nyitványomat a többi frakció is támogatni tudja. Uh, Mrs. Evans. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadó munkáját. Úgy érzem, hogy a véleménytervezet a legfontosabb kérdéseket felvillantja, méghozzá megfelelő formában különösen tetszik az összehasonlítása kreatív ágazatban foglalkoztattak számát összehasonlítja, hogy a banki és biztosítási ágazatban dolgozók számával tudjuk, hogy a KKV-k számára nehezebb és, és többe kerül finanszírozáshoz jutni. Velszben is például a cégek 99%-a kis vállalkozás, és a gazdaság, munkahelyteremtés szempontjából elengedhetetlenek, főként a kreatív ágazatban a finanszírozási kondíciók tekintetében óriási különbségek van a tagállamok között, ezt meg kell vizsgálni. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamok hozzák a vonatkozó jogszabályok jelentős részét, a helyi és regionális önkormányzatok szerepe sem elhanyagolandó, hiszen a, a kreatív és kulturális ágazat adja Európa sokszínűségét, amely tudjuk, hogy mennyire fontos számunkra. A nem banki finanszírozással is foglalkozni kell, ennek a harmonizálása is egy érdekes, egy érdekes gondolat. Van egy dolog, amely az Egyesült Királyságot különösen közvetlenül érinti, ez pedig egy nagy termelékenységi országnak tekintik az Egyesült Királyságot, tehát az Egyesült Királyságból érkező pályázatokat nagyon sokszor ki zárják bizonyos programokból, miközben itt van Velsz egy, egy marginalizáltabb része az Egyesült Királyságnak, és a Velszi nyelv egy, a Welsh pedig egy kisebbségi nyelv, ezért úgy érezzük, hogy e tekintetben háttérbe szorulunk. Egyébként maga a jelentés nagyon jó, és remélhetőleg a módosító indítványaimat a kollégák is támogatják. Majd köszönöm. Mrs. Kamervert? Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich glaube, der Köszönöm. Úgy vélem, hogy Luigi Morgano egy nagyon jó jelentést készített. Valóban rátapint a legkényesebb kérdésekre látap, mint a gyenge pontokra, például a banki finanszírozás hiánya, illetve a meglévő finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézségei. A kreatív Európa jövőjének biztosítása így nagyon nehéz lesz. Jövőre készül majd a félidős felülvizsgálat ez ügyben. Erről mindenképpen beszélnünk kell, és arról, hogy hogyan lehet jobban ezt a programot eh, eh, végrehajtani. Nem csak a finanszírozás kérdésében, hanem hogyan tehetjük fókuszáltabbá, és ennek a végrehajtását eh, hogyan tudjuk javítani. A program végrehajtását azt hiszem, hogy át kell mindenképpen tekinteni. Van még egy gondolatom, amit szeretnék ezzel kapcsolatban felvillantani, ha nem bánják. A kreatív gazdasággal kapcsolatos vitát folytattunk a legutóbbi félidős felülvizsgálat és finanszírozás témájában, és ezen eszmecseres során arra koncentráltunk, hogy a strukturális alapokból hogyan lehetne forrásokat elkönyvteni erre a célra. Nos, úgy vélem, hogy a strukturális alapok, amelyek elsősorban a tagok hatáskörébe tartoznak, E, tagállamokban nem tudnak eleget arról, hogy a strukturális alapokat merre, mennyire és mire lehet e, kihasználni a kreatív e, ágazat céljaira. Szerintem a strukturális alapokban több pénz áll rendelkezésre, mint nekünk itt. Talán ezzel is bővíthetnénk és kiegészíthetnénk a jelentést, hogy felszólítsuk az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy a strukturális alapokban rejlő lehetőségeket jobban használják ki a kreatív ágazat támogatására. Úgy érzem, hogy itt nagy kihasználatlan potenciál rejlik. Többek, minél több mindenkinek mint mindenki tudatosítani kell az ügyben, hogy mindenkinek tudatosítani kell azt, hogy a struktúrális alapokból sokkal több pénz áll rendelkezésre, mint a mi kis programjákban. Több képviselő, aki szót kért, ezért megkérdezem, a bizottságot szeretne hozzászólni. Is the commission want to take the floor? Good morning. I'm Raluca Painter. I work um, for the DG... Uh, for... Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és uh, tőkepiaci unió uh, főigazgatóságán dolgozom, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság tavalyi év során széleskörű konzultációt folytatott arról, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés hogyan alakul Európa szerte, különös figyelmet szentelve a kis és középvállalkozások sajátos igényeinek, illetve a startup kezdő cégeknek, amelyek jellemzően az innovatív ágazatot képviselik. Hosszú konzultációt folytattunk, eszmecseréket, például itt Brüsszelben egy konferenciát. Plan, uh, Az Európai Bizottság tavaly szeptemberben egy cselekvési tervet is elfogadott, ami nem más, mint egy úti terv 33 intézkedésből álló útiterv, amelyeket az Európai Bizottság 2019-ig szeretne végrehajtani annak érdekében, hogy könnyítse a finanszírozáshoz jutását az európai cégeknek. Ez az egyik fő célunk. A másik az, hogy diversifikáljuk a finanszírozási forrásokat az európai cégek és vállalatok számára. A nem banki finanszírozás, például a tőkepiac, az üzleti angyalok, eh, a crowdfunding segítségével. A piac alapú finanszírozás előmozdítása persze csak a banki finanszírozás kiegészítése lehet, hiszen a legkisebb cégek számára a banki kölcsönök lesznek továbbra is a meghatározóak. Éppen ezért ezt a cselekvési tervet a banki kölcsönök kiegészítőjeként szabad csak elképzelni. A banki kölcsönökkel kapcsolatban az Európai Bizottság konzultációt folytatott a ügyben, hogy a pénzügyi válságot követően a banki követelmény szabályok változása hogyan befolyásolta a bankok azon kapacitását, hogy a KKV-kat finanszírozzák. A konzultáció eredményeit most elemezzük, és vizsgáljuk, hogy milyen célzott intézkedéseket lehetne elfogadni annak érdekében, hogy könnyítsük a kisebb pénzintézetek számára azt, hogy a, a hitelezés vagy kölcsönök jelzése egyszerűbbé váljon. A tervény között szerepel, hogy nagyobb mértékben koncentrálunk a finanszírozáshoz való hozzáférés könnyítésének a megvizsgálása. Mit értek ezen? Nos, a banki kölcsönök mellett hogyan juthatnak alternatív forrásokhoz eh, a KKV-k, a cég, eh, eh, a az különböző üzleti kamarákkal és a banki szervezetekkel tárgyalunk eh, pontosan erről. Például, hogyha egy kölcsönkéremet visszautasít egy bank, akkor eh, ezt kiegészítve tájékoztathatná az érintett kis céget arról, hogy milyen más finanszírozási források állnak rendelkezésére a különböző nemzeti, regionális szinten rendelkezésre álló tanácsadó szolgálatok kiterjesztésének lehetőséget is vizsgáljuk, hiszen tudjuk, hogy egyes tagállamokban ilyen, vannak ilyen szolgáltatások, amelyek igenis hasznosak a cégek számára. Megpróbáljuk tehát a bevált gyakorlatokat ez ügyben minél szélesebb körben elterjeszteni közép-hosszú távon European platform where SME... Egy olyan európai platformot létrehozni, amely összekötheti a befekt, potenciális befektetőket a finanszírozásra szoruló cégekkel. A kockázati tőke szabályait is át kívánjuk fésül annak érdekében, hogy az ez irányú finanszírozása könnyebb legyen, és egy pár európai alapok alapját is érdemesnek tartjuk létrehozni, amely állami és magánpénzeket is magához vonzana annak érdekében, hogy egy olyan európai szintű alap jöjjön létre, amely valóban segítheti a tagállamokban a kockázati tőke <clears throat> KKB finanszírozását valószínűleg elfogadásra kerül majd egy jelentés crowdfunding témában is. Mind jogalkotási szempontból, hiszen meg kell vizsgálni, hogy milyen tagállami jogszabályok születtek a crowdfunding szabályozására, és eh, hiszen a crowdfunding elterjesztése mellett a befektetők védelme is megfelelően fontos, illetve a határon átnyúló crowdfunding eh, biztonságos fejlődésének megfelelő feltételeit is meg kell teremteni, ezt elemezzük, vizsgáljuk, erről szól majd ez a jelentés. Ahogy ezt mondtam, több olyan intézkedés is készülben van, amely a KKV barát üzleti környezet megteremtését szorgalmazza, annak érdekében, hogy például a fizetésképtelenség szabályai egyszerűbbek legyenek. Egy minimális harmonizációt lehet, hogy ez év végéig majd javasolni fogunk. Mindezek az intézkedések azt célozzák tehát, hogy segítsük, támogassuk és diverzifikáljuk a KKV-k finanszírozáshoz jutását, hogy több opció lehetőség közül választhassanak, főként a kis és középvállalkozások. Thank you very much. Köszönjük szépen, és akkor átadnám a szót a jelentéstevőnek, hogy foglalja össze gondolatait. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hát először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a véleményét itt elmondta, és köszönöm a hozzám esetleg elérkezett javaslatokat is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi volt a fő célunk, ugye a kis és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének a megerősítése, és annak az elérése, ugye, hogy diversifikáltabb források álljanak rendelkezésre a kis és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások számára annak fényében, amit, elhang, amit itt elmondtak a kollégák, biztos vagyok abban, hogy a mi dokumentumunk valóban erre fog összpontosítani, tehát a Kulturális Szakbizottság ezt fogja kérni, ahogy már kihangsúlyoztuk, hogy ezt vegyék figyelembe, vegyék figyelembe ezeknek a vállalkozásoknak a célját, a súlyát, és azt, hogy milyen szerepe van a kreatív és kulturális ágazatnak. Az ITRE szakbizottsággal a nyár előtt még fogunk egy másik jelentést készíteni, tehát szerintem nagyon hasznos ez a mostani, hogy a megfelelő irányba adjunk lökést ennek a munkának, mert a megoldásokra bizony szükség van. Köszönöm, elnök asszony. És elérkeztünk a következő napi rendi ponthoz, ami az egyéb kérdések. Van-e más kérdés, amit meg kell ma beszélnünk? Ha nincs, akkor tájékoztatom a kollégákat, hogy a következő ülésünk április 25-én hétfőn 15 órától 18.30-ig lesz, és április 26-án kedden 9-től 12.30-ig. Köszönjük szépen a tolmácsok és a titkárság munkáját, és szép napot kívánok mindenkinek, és jó munkát!